Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. Kérem, hogy mindenki fogjon, foglaljon helyet, mert egy nagyon komoly kérdést fogunk most megbeszélni, és ezért szeretnénk, hogyha mindenki eh, jó állapotban hallgatná meg a biztos urat. Mint eh, tudhatjuk, Krisztus eh, Stylianides kolléga most tért vissza Afrikában, ahol Andrikainális biztossal együtt ott helyben megtekintették a helyzetet. A biztos a tanácsban is járt ma, de most fog nyilvánosan először beszélni arról, hogy amit látott, és hogy milyen tanulságot kell a nyugat-afrikai látogatásáról levonni biztos úr tudja, hogy az Európai Unió és a tagországok is támogatják ezt azért, hogy a járványt korlátok közé szortsák de Gören úr, a jelentéstevő is itt van velünk, és ezért szeretnénk megvizsgálni a hosszú távú következményeket is. Mielőtt szót adok a biztos úrnak, Szeretném, hogyha hivatalosan is elfogadnánk a napi rendet. Rendben van? Különben is csak egy napi rendi pont van. Jó, rendben van. A tolmácsolás miatt, mivel a költségvetési egyeztetés is folyik, ami szintén a humanitárius segély szempontjából nagyon fontos, jó költségvetése van szükség, ezért a tolmácsolás horvát, román és cseh nyelven nincs most ezen az ülésen és csak passzív portugál van. tulajdonképpen elég későn hívtuk össze ezt a bizottsági előést, ugyanis a biztos úr Afrikából való visszatérése után rögtön hajlandó volt velünk beszélni, beszámolni nekünk. Nos, akkor biztos úr, átadom önnek a szót, és beszéljen el nekünk arról, hogy mit látott Nyugat-Afrikában. Köszönöm szépen, Linda. Mielőtt az eboráról beszélnék, szeretném elmondani, hogy én humanitárius biztos vagyok, és ezért ez szörny, a szörnyű ez a kérdés, amiről beszélnünk kell. How extremely dangerous Tulajdonképpen nagyon veszélyes az ilyen helyzetekben a segély, segélyeknél dolgozó munkatársaknak a szerepe. Kaszik úr, nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik. Tulajdonképpen a szíriai és az ISIS kérdések is mind nagyon súlyosak Európa számára, számunkra. Szeptember 30-án a szakbizottság előtt elmondtam, hogy az első biztosi feladatom az lesz, hogy ellátogassak azokba az országokba, ahol az ebből a járvány kitört. Tegnap jöttem vissza egy négy napos látogatásról Sierra Leone, Liberia és Guineából, és ma szeretnék beszámolni az eredményéről ennek az első küldetésemnek. Az, az, az élmény megdöbbentő volt. Első kézből láttuk a, ott a helyszínen a problémákat. És átéreztük a helyzet súlyosságát, hiszen bizonyos helyeken a a betegség már visszavonul, de sajnos más helyeken tovább terjed. Épp ezért nagyon fontos, hogy folytassuk azt a munkát, hogy állandóan éberen, éberen figyeljük, hogy mi történik. Szeretnénk a különböző hiányosságokat áthidalni és az együttműködést erősíteni. Egészében véve nem engedhetjük meg, hogy az erőfeszítéseinket befolyásolja a félelem. A megközelítésem a kezdetektől fogva világos volt. Mi az ebola ellen szeretnénk harcolni. Nagyon fontos, hogy az érintett országok segítségére lépjünk fel. A A betegség ezekben az országokban a, csor, a társadalom minden rétegét érintette. A fellendülés hosszú időbe fog telni, ezért az EU elkötelezettsége fontos, hogy erős maradjon és hosszú távol legyen. Biztosítom az országok lakosait, hogy az ebola elleni harcban nem állnak egyedül. Az európai szolidaritás nem csak elméletben létezik, hanem kézzel fogható ott a helyszínen. Engedjék meg, hogy két dolgot végezhessek el. Először is szeretnék beszámolni magam a helyzetről, utána pedig rámutatnék azokra a területekre, amelyeken az elkövetkező hónapokban a munkát szeretném előre vinni. A látogatásnak két fő célkitűzése volt. Az első, hogy e, erős jelzést küldjünk az európai szolidaritásról, hogy megmutassuk, hogy Európa ott a helyszínen is jelen van, hogy az ebolát elsősorban az érintett országokban kell legyőzni, másodszor pedig, eh, hogy felfedjük, hogy milyen hiányosságok vannak a válaszadásban, és hogyan tudjuk az EU segítségét, amely most már jelentős, még tovább erősíteni. Ott a helyszínen láttam, hogy milyen konkrét, eh, konkrét munkát végeznek a tagállamok. Gineában a programom része volt Annick Girardennel, a francia fejlesztési miniszterrel való látogatásom. Örömmel láttam, hogy Franciaország megerősíti az ott játszott szerepét. Sierra Leone-ban láttam, az Egyesült Királyság fontos munkáját, és sok példát láttam arra, hogy más EU országok hogyan nyújtanak lényeges segítséget. helyi és nemzetközi segélymunkásokat is, munkásokkal is találkoztam, és le a kalapot a munkájuk előtt, hiszen ők az igazi hősei az ebola elleni harcnak. láttam saját szemeimmel, hogy mennyire fontos ezeknek az embereknek érezni, hogy a közösségek nem stigmatizálják őket, hiszen szükségük van a támogatásunkra, méghozzá erős támogatásra. Ezen kívül találkoztam olyanokkal is, akik túlélték az ebolát. A személyes történetük megdöbbentő. A, a szemükben lehetett látni, hogy örülnek, hogy túlélték, de ugyanakkor azt a fájdalmat is, hogy a, megbélyegzi őket a családjuk és a közösség közülük nagyon sokan önkéntesek a mások életének a megmentésében. És a túlölőknek is szükségük van a mi hosszú távú segítségünkre. Különösen pszichológiai segítségnyújtásban. A kihívások nem csak a rövid, hanem a középtávon is szükségesek. Az egyik legfontosabb következtetés az, hogy a három ország között különbséget kell tenni, ugyanis a járvány különböző módon játszódott le a három országban. És nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség is segítsen. Ennek következményében az európai reagálásunkat is alkalmazni kell a körülményekhez. Sierra Leónéval szeretném kezdeni, illetve a jó hírrel ebben az összefüggésben. Az a struktúra, amely összefogja a segítségnyújtást, az hatékony és jól működik. Az Egyesült Királyság kiemelkedő munkát végzett civil és katonai segítségnyújtás zajlik párhuzamosan, és együttműködnek a kormányjal, illetve a többi érintettel. Látogatást tettem a kiképző központban, amelyet a britek működtetnek, és tényleg remekül dolgoznak. Követik a betegség terjedését, a helyi kapacitás kialakításában segítkeznek. Ott, ahol erre a legnagyobb szükség van. És figyelemre méltó eredményeket értek el, például a biztonságos karanténok kiépítésében. Koruma elnökkel és a kormányával is sikerült találkoznom természetesen, és határozottan az a benyomásom, hogy elkötelezettek és nagyon odafigyelnek az ebolára. Most a rosszabb híre térek át. A Sierra Leone-i fertőződések száma növekedőben van. Sajnos egyes régiókban drámai módon. Sürgős szükség van orvosi, egészségügyi szakemberekre, illetve kezelőközpontokra. És nem három héten belül, hanem most azonnal. Ez egyértelműen egy olyan terület, ahol közösen komoly eredményeket tudunk elérni. Szorosan együttműködve az Egyesült Királysággal meg kell határoznunk, hogy hol van a legnagyobb szükség az egészségügyi csoportokra. És az ERCC segítségnyújtó központunk folyamatosan készen áll arra, hogy összehangoljuk a segítségnyújtást a válságkezelő és koordináló központunk, tehát Libériában is készenlétben áll. Múlt, hét, múlt heti számokat tudok említeni. Egyes területeken úgy tűnik, hogy tetőzött a járvány már, és Sierra Leonehoz hasonlóan nagyon ütőképes a reagáló kapacitás a helyszínen. A többi országban. nem jobban kialakultak a kapacitások, és folyamatosan, úgymond valós időben nyomon követik a betegség terjedését, a járvány mozgását. Az Egyesült Államok hathatós támogatást nyújt, és számos tagállamunk is hatékonyan részt vesz a segítségnyújtásban. Ez rendkívül impozáns. Azonban az utóbbi hetek részben ígéretes fejleményei alapján ne becsüljük alá a helyzet súlyosságát. Libériában úgy tűnik, hogy mobilisabb lett a vírus, és ehhez kell alkalmazkodnunk a reagálásban is. Jelentős kapacitást építettünk ki a nagy kezelőközpontokban. Monrovia mellett jártunk is az egyikben, az EMSF mellett, és a lényeg az, hogy mobilisebb, hatékonyabb segítségnyújtott csoportokra van szükség, és eh, Johnson Sirleaf eh, elnök is egyetértett velünk ebben. Végül Génea. Itt összetett a kép. Miközben sokkal kevesebb esetről beszélhetünk, mint a szomszédos országokban. Azt látjuk, hogy lassan nő a fertőzöttek száma. És egy nagyon nagy területet érint a járvány. A koordinációt is nehezíti a helyzet összetettsége. És még nagyon sok feladat vár ránk, annak érdekében, hogy összefogjuk az érintetteknek az erőfeszítését, és közösen értékeljük, elemezzük a válsághelyzetet, illetve a járványnak gátot tudjunk vetni. Zsiráden miniszter úr nagy örömömre vállalt, hogy Franciaország hathatósabban koordinál majd. Kondé elnökkel is találkoztunk, egy konstruktív megbeszélést sikerült tartanunk, és sürgősséggel elhatároztuk, hogy a terepen fokozzuk az erőfeszítéseket, mert létfontosságúak a kezelőközpontok, valamint nagyobb létszámra van szükség a betegség nyomon követése, illetve a helyi közösségekkel való együttműködés céljából. És a fő probléma az erdős területek közösségének az elérése, illetve az ő esetük kezelése. Géniával kapcsolatban konkrétan szeretném hangsúlyozni, hogy az epidemiológusokra is szükség van az egészségügyiek mellett. És nagyon fontos, hogy itt is mobil csoportokra lesz szükség, hogy megelőzzük úgymond a járvány terjedését más horizontális kérdéseket is szeretnék említeni. Haladéktalanul el kell kezdenünk az egészségügyi rendszerek újjáépítését. Az EU, illetve a tagállamok ezen a területen döntő hozzájárulást nyújthatnak. Másodszorban a Medevak rendszer jól vizsgázott, ezt kiépítettük a helyszínen, és tovább erősítik a tagállamok a maguk kapacitásával, többek között Luxemburg. Harmadsorban szorosabb együttműködésre van szükség a régió ebola által érintett országai között. Regionális együttműködést igényel a helyzet kezelése az ebola legyőzése érdekében. Mert a legveszélyesebb pont a három érintett országok közötti határ vezet, És természetesen az EU a védőoltások területén is nagyon komoly támogatás, segítséget nyújt a felkészülésben. Az EU-n belüli felkészülést is létfontosságúnak tekintettem, és az egészségügyi biztos eh, kollégámmal, Vitenis Andriukaitis-szal ezt egyeztettük is. Meg kell akadályoznunk, hogy a szélesebb régióban is elterjedjen a járvány. Malit például meg kell tőle mentenünk, mert nagyon aggasztó abba az irányba is a helyzet. Tehát rendkívül veszélyes a jelen állapot. A következő lépéseim az EU részéről ebola koordinátorként a következők lesznek. A közvetlen prioritásaim mindenek előtt és elsősorban, hogy a látogatásom megállapításait követő intézkedéseket vezessek be, összeállítok egy ellenőrző listát a szükséges tételekről, illetve az egészségügyi csoportok, a mobil eszközök és az epidemiológusok bevetéséről fogok majd döntéseket hozni, illetve a válságkoordinációs központunk is készen áll arra, hogy azonnali hatállyal intézkedjen. És bravo Svédországnak teszem hozzá, amely az első tagállamként orvos csapatot bocsátott a válságkezelő központ rendelkezésére. továbbá magas szintű ebolával kapcsolatos találkozót szeretnék összehívni. Mégpedig két fázisban. Egyrészt egy összpontosított párbeszédet szeretnék kezdeményezni a fő érintettek bevonásával. Ez a rövid távú célom. Az a cél, hogy a hiányosságokat áthidaljuk a helyszínen természetesen számítok az önök segítségére, támogatására. Ehm, egy csúcs találkozót, illetve magas szintű konferenciát kellene összehívni. És hosszabb távon pedig tartunk egy nagyszabású konferenciát a régió országának a részvételével, az ebola utáni helyzetet megvitatandó. Amióta hivatalba léptem, folyamatosan tartom a kapcsolatot a kollégákkal a bizottságon belül, illetve az EAS szolgálattal és a, az EKS munkatársaival, illetve a régió szakértőivel. És megvitattuk a biztos kollégákkal a legfontosabb feladatokat, a külügyi lépéseket megbeszéltük a biztosok kollégiumával. A cél az, hogy a tagállamok erőfeszítéseit koordináljuk folyamatosan, és vállalom, hogy a maihoz hasonló módon folytatom ezt a koordinációs munkát, és várom ennek érdekében az önök értékes visszajelzéseit. És zárásképpen arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy Brahimban mit hallottam, mint nagyszabású megállapítást. Ibrahim a Konakri kezelő központban egészségügyi feladatokat teljesít. Azt mondta, azt mondta, hogy intelligens az ebola vírus, mi azonban még intelligensebbek leszünk, és elvágjuk az útját. Ibrahimtól, tehát ezt tudom üzenetként továbbítani a önök felé. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr megosztotta gondolatait velünk, és felvázolta azt, hogy milyen a helyzet a különböző országokban itt nem az van, hogy egy probléma lenne minden országban, különböző problémák vannak országonként, ezeket ennek meg fel kell kezelni. Charles Görenszel kezdjük, aki az ebolával kapcsolatos jelentéstevőnk, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én szeretnék tisztelettel adózni minden önkéntesnek, akik ott helyben dolgoznak, életük kockáztatásával megpróbálják a többieknek az életét megmenteni, és kezelni őket, miközben a, meg kell birkózniuk nem csak a honvágyjal, hanem a különböző kritikákkal is, ugyanis a vörös kereszt ilyen gondolatokat is megfogalmazott. Tehát az 500 részvevőnek, a Vörös Kereszt részvevőinek, és mindazoknak szeretnék gratulálni, akik részt vesznek az ebből elleni harcban, kormányszervezetek, azoknak, akik a logisztikai szállítási feladatokat ellátják, tehát mindazoknak, akik ott dolgoznak. Azt mondta, hogy eh, okosabbnak kell lennünk a vírusnál. Én azt mondanám, hogy gyorsabbnak kell lennünk, mert mi botábbak és lassabbak voltunk, mint a vírus. Eh, és ezt a csapást eh, le lehetett volna győzni, hogyha gyorsabbak és intelligensebbek lettünk volna. Nos, fel kell mérni, hogy mikre van szükség nem csak személyzetben, hanem anyagban is, és még a módszerben is. Ebből a szempontból szeretnék különbséget tenni az koordináció és a koordinátor között. Üdvözlöm mindazok nevében, akik itt vannak, hogy önt nevezték ki az Európai Unió ebola elleni harcbeli koordinátorának. Ugyanakkor megdöbbent ebben a kinevezésben nem az ön személye, hanem az a tény, hogy az Európai Tanács, amelyet a tagállamok, amely a tagállamokat képviseli, ott vannak olyan tagállamok, amelyek eddig semmit sem tettek az ebből elleni harcban, pedig a szerződés kötelezi őket arra, hogy erőfeszítéseket hangolják össze az Európai Unióval. Tehát akkor önnek kellene megmondani nekik, hogy mire van szükség, önnek kell megmondani, hogy milyen, mi lesz a legjobb módszer az vírus elleni harcban. Önnek kell megmondani azt, hogy a többi szereplővel hogyan hangolják össze a munkát. Nem csak az Európai Unión belül, hanem kívül is, hogy megtalálják a megoldást. Mi önként vállaljuk, hogy az ön listáját tovább küldjük, és épp ezért mondja meg nekünk, hogy mire van szükség jelenleg. Hogyha a jelenlegi csapás elleni harc azért nem sikerülne, mert nincsen rá pénz, akkor megbélyegzik. Higgyék el, el, hogy elég szemtelenek vagyunk uh, arra, hogy elmondjuk a kormányoknak, hogy uh, mi helyes és mi nem helyes. Nincsen enyhítő körülmény uh, a lassú cselekvésre Ön azt mondta, hogy evakuációs kapacitásra is szükség van. Most szervezik ezt, a dolgok kezdenek mozdulni, de sokkal hamarabb kellett volna elkezdeni mozdulnia, még közös felhívás alapján, és épp ezért remélem, hogy később ez a kapacitás tudja a további személyzetet mobilizálni, mozgósítani. Azt mondta, a kinevezése utáni első eszmecserénkben, hogy orvosként tanácsokat adni az orvos kollégáknak, e, e, és ez egy nagyon fontos, szimbolikus értékkel e, rendelkezik, épp ezért csodálatot adózunk önnek. A lista alapján elvárjuk öntől, hogy azt is megemlíti, hogy milyen lesz a mozgósítási folyamat, és hogy mikre van szükség. Nincsen enyhítő körülmény arra, hogyha lassan cselekszünk nem csak az Európai Unió szintjén, hanem a tagállamok szintjén is. Tehát öntől azt várjuk el, hogy megfelelő autoritással rendelkezzen, tehát hogy ön legyen a vezér, és ön legyen a piramisnak a tetején, és a parancsnoki lánc során mindent az alapoknál létrehozzanak. Azok, akik nem készek arra, hogy olyan lépéseket, intézkedéseket tegyenek, amelyekre szükség van, akkor azoknak ezt a tudomására kell hozni. A mozgósítás esetében sürgős cselekvésre van szükség, épp ezért nem szabad túl alacsonyra tenni a mercét, sokkal nagyobb igényeket kell kifejezni, mint amit a jelenlegi körülmények diktálnak. És mi biztosan utolsók lennénk, hogy személyre hányjuk önnek, hogy több eszközt vetett be, mint amelyet kellett volna. Itt intelligensen kell a szükségleteket áttekinteni, mert sokszor sok időt vesztünk, és hogyha az utolsó fillérig ki akarjuk számolni, hogy mire van szükség, akkor nem lesz elegendő a pénz. Tehát ebből a szempontból is a, a sürgősség, a, a, a sürgető helyzet az jogossá teszi, hogy eh, ne eh, eh, patikai mérlege mérjük az összegeket, amelyeket erre kell fordítani. Ön megmutatta, hogy, hogy mind fejben, mind szívvel megfelelő lépéseket hoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Davos, majd Norbert Neuser következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon szépen köszönöm a biztosnak is hogy eljött, és hadd fejezem ki a nagy értékelésemet a biztosnak, aki két nagyon fontos ígéretét váltotta be. Az egyik az az, hogy az első útja Nyugat-Afrikába fog vezetni az ebola által sújtott területekre, és a második ígéret az az volt, hogy rendszeresen eljön majd a szakbizottságunkba, hogy szorosan együttműködjön velünk. Az a tény, hogy most itt van velünk, azután egy nappal, hogy visszatért Afrikából, ez pont est, ezt igazolja, ezért ezt nagyon értékelem. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Ön azt mondta, hogy a tagállami segítség kapcsán, ezeket hangsúlyozta ezek közül néhányat, a jelentéskészítőnk mellett én is szeretnék többet hallani a tagállami koordinációról. De szeretnék kérdezni arról is, hogy milyen a koordináció az Európai Bizottságon belül, és milyen a kapcsolat a újra a fejlesztéssel, az újjáépítéssel. Ön nem csak humanitárius segítsége foglalkozó biztos, hiszen ebből a koordinátor is, és valószínűleg nyomon követi ön, vagy akár majd a kollégája nyomon követi majd ezt, és majd koncentrálnak a közép és hosszú távú fejlesztési lehetőségekre. Az egyik tanulság, amit levonhatunk, az az, hogy be kell fektetni az egészségügyi rendszerekbe, mert ennek hiánya ezekben az országokban az egyik gyökere annak a problémának, hogy nehéz volt kezelni az ebola vírus terjedését, már a kezdetektől fogva nem volt meg a kapacitás arra, hogy ezt uralom alatt lehessen tartani a kezdeti stádiumban. Tehát a kérdésem az az, hogy ő mit gondol arról, hogy, és ő is mondta ezt, hogy nagyon fontos az, hogy állandóan éberek legyünk, tehát mindig látni kell a pozitív fejleményeket, viszont továbbra is ébernek kell maradnunk. A média szempontjából, az ön kommunikációs stratégia szempontjából nagyon fontos lenne egyensúlyt teremteni aközött, hogy hogyan lehetne a mi európai közvéleményünket éberré tenni, elmondani azt, még nem oldottuk meg a probléma. Másrésztről viszont egy kiegyensúlyozott kommunikációs stratégiára van szükség, hogy ne a pánik uralkodjon el, hanem korrekt információra van szükség. Hogyan lehet egy megfelelő egyensúlyt itt kialakítani? A végezetül hadd hangsúlyozzam még egyszer azt, hogy nem csak a mi frakciónk, de más politikai frakciók is itt a szakbizottságban teljes mértékben támogatják az ön jövőbeli erőfeszítéseit. Köszönöm szépen, Norbert, Noiza, majd ne Stiva következik. Igen, tisztelt biztos úr, én is szeretnék önnek köszönetet mondani mindazért, amit megtett. Tartotta a szavát, és ezen kívül erős jelzést küldött a szolidaritás nevében, bizalmat épített ki, és láthatóvá tette az Európai Uniót. Szeretném előre bocsátani azt, hogy az eboláról szóló viták során mindig is méltattuk a csendes hősöket, akik a helyszínen végzik a munkájukat nagy kockázatok közepette. Banki ki idézném, aki azt mondta, hogy egy talán lassan lenyugvó helyzet után az érintett országokat az éjség fenyegeti, mert teljes mértékben tönkrement a gazdaság. A kérdésem ezért az az, hogy ön mit gondol erről, és van-e már elképzelés arról, hogy az Európai Unió hogyan tudna ott tevékenykedni ennek kapcsán. A hétvégén a G20 Brisbane-ki találkozója is lezajlott, ahol minden civil szervezet elég csalódottan nyilatkozott az ebolával kapcsolatban. Úgy gondolják, hogy gyorsabbá kell tenni a pénzek, az eszközök szétosztását. A kormányok kevéssé vettek részt a megoldásban. A tudomány, a gyógyszergyárak többet kell, hogy tegyenek, és egyáltalán nincsen igazi segítségnyújtási ígéret a G20 részéről, ezért elég csalódást keltettek a kormányképviselők nyilatkozatai. Nem beszéltek cselekvési tervről sem. úgy gondolom, hogy a kollégámnak teljes mértékben igaza van, amikor azt mondja, hogy nagyon fontos az, hogy sokkal többet kell befetetnünk az egészségügyi rendszerekbe, hogy a hasonló járványokat el lehessen kerülni. Libériában néhány napja megszüntették a szükségállapotot, amely igazából egy pozitív jel. Most már 4000 helyett csak 3000 USA katona ott, és Sierra Leone-val kapcsolatban pedig azt mondta, hogy néhány régióban újbóli fertőzések ütötték fel a fejüket, és Freetown sencs ellenőrzés alatt. Még egy kérdés. Máli irányában nem járt, ott egy-két-három ebolás esetről szóltak a hírek, viszont a civil szervezetek azt mondták, hogy nincsen semmilyen fajta magatartásbeli változás a népesség részéről. Minden esetre köszönöm szépen az ön erőfészítéseit, és nagyon örülök annak, hogy ilyen jól együtt tudunk működni itt a szakbizottságban. Thank you. Köszönöm szépen, Nösdéve, és Maria Hajbuk. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, külön megbízott. Szeretnék gratulálni önnek a kiváló döntéshez, hogy azonnal látogatást tesz az ebola által érintett régióban. Ez azt mutatja, hogy orvosként milyen személyes bátorsággal rendelkezik. És ez lehetővé tette, hogy a helyszínre utazzon. És az is nagyon fontos, hogy tényfeltáró látogatása során eh, beszélt a helyben élőkkel is. Sajnos intézményként nagyon lassan reagálunk a nagy katasztrófákra. Emlékszem még a kudarcra, hajti esetében, a, illetve a földrengés nyomán arra, hogy nem sikerült kellő sebességgel reagálnunk. Viszont ezúttal sikerült javítanunk az eddigi teljesítményünkön, és ezt azt gondolom tudatosítanunk kell. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy mi az, amiből hiányunk van, mert az Egyesült Királyság részéről elhangzott egy olyan vállalás, hogy egy milliárdot összegyűjtenének, egy milliárd fontot az ENSZ, illetve a többi érintett részvételével, Bono, illetve Bob Geldof és más zenészek, együttesek akciót indítottak adománygyűjtésre. Aki szeretne hozzájárulni a segítségnyújtáshoz, az interneten vásárolja meg az 5 euróért kapható dalt, amit erre az alkalomra írtak. Tehát adománygyűjtéssel nagyon sokan foglalkoznak, és mint minden esetben Nagy-Britannia élen jár a nemzetközi eh, segítségnyújtók között. Újból és újból bizonyságát adták a britek annak, hogy mennyire nagy lelkűen segítenek és támogatják a cunami áldozatait, és így tovább. Sőt, hogy úgy mondjam, mindig emberek voltunk, ha kellettünk a gáton, és ez a britek nagy lelkűségét mutatja, és Európa 500 millió lakosát is hasonlóra szeretném kérni. Hiszen itt egy globális kezdeményezésről van szó, egy hajóba nevezünk. Tehát ebből kellő mennyiségű forrás, illetve pénz várható hosszabb távon. De mi a kritikus tényező? Tehát tételezzük fel, hogy összegyűlik a pénz, mi az, ami hiányzik, hogy az igényekre megfelelő választ tudjunk adni, nem említette, hogy kordában tartsuk a járványt, és megfékezzük. Mire van szükség? Segítségnyújtókra, dolgozókra, még több egészségügyi ö, szakszemélyzetre, már eddig is sokan tették kockára az életüket, még több emberre van szükség. Tehát pontosan milyen felszerelésre és egyebekre lesz szükség. Maria Hajbuk és Moris Ponga. Köszönöm szépen Stylianidis biztos úr, hogy ellátogatott Afrikában már csak azért is, mert a helyszínen tartózkodó orvosok által küldött figyelmeztetéseket ebből a régióból teljes mértékben figyelmen kívül hagytuk ön most találkozott velük és támogatta őket, ez nagyon fontos jelzés számunkra. A parlamenti munkám kezdete óta az ebola válság elkísér engem, és nagyon reménykedünk az ön munkájában, ebben a koordinátori pozícióban, és reménykedünk, és remélhetőleg amit ígérnek, az sikerül már megfelelően koordinálni. Többet nem is szeretnék erről mondani, hiszen Charles Görens nagyon jól elmondta azt, hogy mit szeretnénk, és én ezt csak támogatni tudom. A kérdésem egy másik irányba mutat. Ön a helyszínen járt, el tudná mondani, hogy milyen a gazdasági helyzet? Lát, Látta-e azt, ugyanis mindig arról beszélnek, hogy eh, a gazdaság összeomlik, az infrastruktúra nem megfelelően működik, éjséggel kell számolni, nagyon rossz eh, a teplátsági helyzet, tehát ezzel kapcsolatban ön tudna-e valamit mondani, mert ez engem nagyon érdekelne. Thank you. Köszönöm szépen, Moris Ponga, alelnök úr. Igen, köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, köszönöm a szót, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék önnek az utazásához az ebola által sújtott régióban. Tehát le a kalappal ön előtt. Szeptemberben ígéretet hogy látogatást tesz a helyszínen, és ezt meg is tette. Nagyon szépen köszönöm önnek. Két kérdést szeretnék önhöz intézni. Az első, említette az infrastruktúrát, amelyet már eddig kiépítettek a különböző segítségnyújtók, illetve az EU tagállamai. A jövőre vonatkozó elképzelését szeretném egy kicsit közelebbről megismerni, hogy a fejlődő országok helyzetét hogyan tudnánk javítani a járvány közepet. A második kérdésem, említette, hogy az Európai Bizottság szintjén koordinálja az erőfeszítéseket. beszélte konkrétan a fejlesztésben érintett egyéb biztos kollégáival, mert én úgy gondolom, hogy a fejlődő országok számára fontos lenne, hogy megkapják a szükséges támogatást. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Elnike Geredo, Anis Sajte és Pierre Pirig. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. néhány napja itt a szakbizottságban az ebolával foglalkozó ülést tartottunk. A felelős részlegnek a főigazgatója beszélt a betegségről, illetve az ebola ügyi szakértőket hallgathattuk meg. Két fő kérdéssel, illetve problémával foglalkoztunk az eszmecsere során. Először is elhangzott, hogy azonnali reagálásra van szükség, megfelelő pénzforrásokkal. A második pedig, ahogyan ön is említette, el kell kerülnünk, hogy a karantén miatt stigmatizálják, illetve a társadalom peremére szorítsák az érintetteket. Nagyon fontos, hogy ezeknek az országoknak a gazdasága továbbra is működjön, ne menjenek tönkre, ne rokkanjanak bele az ebolába. Tehát az ebola ellen kell felvennünk a harcot, és nem az ország lakosai ellen. Ez egy nagyon fontos és súlyos üzenet, azt gondolom, hogy erre fel kell hívnunk a figyelmet. Ami az ebola terjedését érinti. A sebesség, illetve a gyorsulás megkülönböztetendő, mint két különböző tényező a gyorsulását sikerült egy kicsit megfékeznünk, de a terjedésnek a sebességét sajnos még nem tudtuk megszüntetni. Tehát továbbra is terjed, és növekedőben van a fertőzött terület, csak nem gyorsul tovább a terjedés. Tehát magát a terjedést is meg kell akadályoznunk. Azt gondolom, hogy az Európai Unió két helyes lépést is tett. Az egyik, hogy kineveztük önt ebola elleni koordinátornak, és 1 millió eurót is sikerült forrásként rendelkezésre állítani a legutóbbi csúcs eredményeképpen. Ez is nagyon fontos eredmény. Folytatva ebbe az irányba az intézkedéseket, határozottabb lépésekre, illetve válaszra lesz szükség az EU részéről. Ezt elősegítik bizonyos körülmények. Melyek ezek elsősorban? Az Európai Tanácsi Csúcs december elején kerül sorra. És ez egy megfelelő alkalom lesz. Az erre előkészített nyilatkozatot már láttam. Az előkészítő ülés ezt lehetővé tette. és azt gondolom, hogy ez segíteni fogja az ebola elleni fellépésünket. Láttam az ön levelét is a prioritásokkal, ezeket határozottan rögzített, és ez is nagyon kedvező, tehát úgy gondolom, hogy ki kell használnunk ezt a jó lehetőséget. Hogy a soron következő csúcsra olyan javaslattal álljunk majd elő, és ezt öntől szeretném kérni, hogy kérem, hogy tájékoztassa a tanácsot a helyzetről, az állapotokról. Magas szintű találkozóra is sor kerül, ahogyan ön is említette ezt, és ezen a megrendezésre kerülő magas szintű találkozón arra szeretném önt kérni, illetve a szakbizottság egésze arra kérjönt, hogy Görenc úr, az elnök úr, illetve a téma felelőse is részt vesz majd ezen a találkozón, és képviseli majd a szempontjainkat. Aztán az AKC parlamenti ö, ülésre jövő héten Strasbourgban kerül sor, tehát a, a Karib-tenger, illetve az afrikai csendes óceáni térségnek a képviselői között sokan lesznek majd Afrikából, illetve a szomszédos országok képviselői vesznek ott részt. Őket veszélyezteti az ebola. Az esetükben nagyobb a veszély, mint a mi esetünkben, hogy rájuk is átterjed a járvány. Tehát a cél az, hogy őket segítsük, együttműködjünk velük a járvány megfékezésében. Gyakran megfeledkezünk bizonyos szempontokról, de azt gondolom, hogy ezeket erősíteni kellene. Lehet, hogy azt mondják, hogy tévedek, de az olasz soros elnökségnek bal szerencséjére a rövidebb második fél év jutott, olyan időszakban, amikor az EU összes intézménye változások által érintett a bizottság, illetve a parlament éppen átalakulóban van, és így tovább. Tehát lehet, hogy jó lenne, hogyha a soros olasz elnökség egy határozott lépést tenne előre az ebola ellen, és azt gondolom, hogyha sikerülne összefogni különböző szálakat, az nagyon kedvező lenne. Továbbá említette, hogy az ebola intelligens vírus. Minden élő lény, élő szervezet, intelligens a maga módján. És egyszerűen csak a túlélésért küzd, a túlélés a célja, és az ebola így okozza mások halálát. Tehát nekünk is ugyanolyan túlélőkészé kell válnunk, mint az ebola vírus. Arra szeretném önt kérni, hogy lehetőségei, illetve tudása legjavát igénybe véve segítse az egészségügyi feltételek megteremtését a helyszínen. Kérem segítsen kidolgozni a részleteket, hogy a helyszínen le tudjuk küzdeni az ebolát, nem csak rövid távú választatban, hanem struktúrált módon fellépve, reagálva a vírus terjedésére azután a média érdeklődését is hasznosítanunk kell, hiszen amikor európai polgárokat érintett a betegség, akkor az azonnal a média figyelem középpontjába került. Tehát ezzel is élnünk kell. Az előttem szólókat támogatva szeretném zárni a szavaimat. Azt gondolom, hogy nagyon hálásak kell legyünk önnek, az életét veszélyeztetve meglátogatta a helyszínen élőket, felmérte a helyzetet, és nagyra értékeljük azt is, amit elmondott a borzalmas gyilkosságok által sújtott régióban arról, hogy hogyan segítik azért egymást az emberek. Köszönöm szépen. Végül az utolsó kérdés. Anis a síri. Elnézést kérek, nem tudom, hogy kiejteni a jelet. Elnök asszony, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm azt, hogy ilyen gyorsan eljött hozzánk. Feltettem meg kérdéseket akkor is, amikor az ebből megjelent Európában is. Konkrétan azt szeretném öntől kérdezni, nem lenne sokkal jobb, hogyha egymással megbeszélhetnénk az adatokat, és tudnunk kell azt, hogy hogyan fog ön eljárni. Hat találkozó volt már ebben a témában, és mindig ugyanazok a dolgok jönnek elő, a koordináció, a pénz, a segítségnyújtás, a monetáris segítségnyújtás, hogyan fogjuk már ezt megtenni jobb az, hogyha ezt öntől halljuk, és jobb lenne egy cselekvési tervet hallani öntől. De mindig is úgy gondolom, hogy ez állandóan ismételgetjük magunkat. Ez nem csak a, uh, uh, a parlamentre vonatkozik, hanem az országokra is. Nagyon sok ország, én holland vagyok, nálunk, és mindenki a saját módján foglalkozik a pénzek begyűjtésével, de az, ami az országokban történik, az az ön jóváhagyásával történik, és ami még nagyon fontos, mindig az orvosi segítségnyújtásról és másfajta segítségnyújtásról van szó. Amit én hallok gyakran az az, hogy az embereket stigmatizálják, hogyan fognak visszatérni, megvan-e megfelelő biztosításuk. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberek a lehető leghamarabb a segítségnyújtók lehető leghamarabb el tudjanak nyújtni az adott területekre. Az epidemiológusokról is beszélt. A konkrét kérdésem az az, hogy eh, miért annyira fontos eh, az ő jelenlétük ott, milyen plusz eh, előnyel jár ez. Nem jártam az adott területen, csak hallottam azt, hogy nagyon sok árva gyermek van, akiket sorsukra hagynak, és hamarosan itt a karácsony, tehát nem lenne jó, hogy valahogy sikerüljön foglalkozni ezekkel az árvákkal. Központokra lenne szükség. Úgy gondolom, hogy ezt lehetne egyeztetni, ez egy nagyon fontos lehetne ez az érintett gyerekek számára, akiknek szülei meghaltak, akiket a családjuk cserben hagyott, tehát értük is tehetnénk valamit Európából. Maybe, I could just ask, just ask well, resume, summarize some of the que one question. Nos, szeretnék össze, szeretném összefoglalni azt, amit a kollégák mondtak. Ön azt mondta, hogy a szükségesekről, eh, szükségletekről majd egy listát állítanak eh, össze. Göreg úr is mondta, hogy az európai csúcs jön, e, és épp ezért szükség van tehát hogy e, egy listára, és e, egy ütemtervre is, hogy ezeket mikor, mikorra kell teljesíteni. Mondta, hogy Svédország már elsőként jelentkezett arra, hogy orvosokat küld a kérdés az, hogy milyen, hány további csoportra van szükség, és hogy ez mikorra történne meg. Aztán beszéltek arról is, hogy a közönség, közösségeket is be kell vonni, hogy önként adományokat gyűjtsenek de az embereknek tulajdonképpen szüksége van, hogy konkrétabban lássák, tehát hogy egy ágyra van szükség, vagy valami másra, és egy listára, hogy na, akkor erre van szükség, és kipipálni, hogy ezt megtettük. Tehát szükség van egy cselekvési tervre ott a helyszínen, hogy lássa a közönség is, hogy mi történik. Aztán nagyon tetszett az is, hogy egy magas szenti csoportnak a találkozójára van szükség, de hosszú távú tervek végén is kell egy konferencia, hogy felmérjék, hogy mit, mit sikerült elérni. És, és tudni kell ott az embereknek, hogy nincsenek egyedül, a következő hónapokban is segíteni fogjuk önöket. Nos, tehát nagyon sok kérdés elhangzott, öné a szó, hogy megválaszolja őket. allow me to use my mother tongue. Anyanyelvemen szeretnék szólni. Ugyanis konkrét válaszokat szeretnék adni, és a legbensőbb érzéseimet is szeretném kifejezni. Πρώτα απ' όλα Először is szeretnék rámutatni valamire. Tulajdonképpen a meghallgatás óta ez a kérdés foglalkoztatott. Amikor ehhez a bizottsághoz ellátogatok, akkor tulajdonképpen ösztönzést érzek, és nagyon köszönöm ezt a bátorítást, ösztönzést. Úgy érzem, hogy egy dologra gondolunk, lehet, hogy a megközelítésben vannak különbségek köztünk, de azért kis, kis különbségek, de tulajdonképpen ugyanazon dolgokért aggódunk és szeretnénk együttműködni. A kérdések és megjegyzések alapján szeretném akkor összefoglalni a gondolataimat, és remélem, hogy sikerül átfogó válaszokat adni. Először is Végül is az utazásomnak szimbolikus jelentősége is volt, és majd részletekbe menően is elmondom, hogy milyen értékeket képviseltünk. Ugyanakkor gyakorlati értéke is volt ennek a látogatásnak. Erre szeretnék egy példát felhozni, hogy megértessem önökkel, hogy mi is ez a gyakorlati érték. A Andrik Ujukaitis kollégámmal együtt a Sierra Leonnai kezelőközpontban, ahol látogatást tettünk, e, úgy döntöttünk, hogy végigkövetjük az egész folyamatot, tehát hogy a, a vörös zónába is megyünk, tehát saját magunk is végig menjünk ezeken a folyamatokon. Orvosként én én a beöltözés, stb. folyamatán már túlestem sokszor, amikor operáltam. Nos, ezt azért említem példaként, hogy megértsék, hogy milyen fontos a központoknak a szerepe. Tehát, hogy magas szinten kiképezzük az embereket, nem csak az orvosokat, hanem a higiénikusokat is. Tehát olyan embereket, akik a legegyszerűbb dolgokban segítik az orvosok munkáját. például a Médecins Sans Frontier, tehát az orvosok határok nélkül munkatársainak a munkáját. Tehát a, ennek a munkának a határai sokkal kiterjedettebbek, mint ahogy mi gondolnánk. Tehát a Monroviai Kezelőközpont és sikerült fényképeket is készítenünk, azt mutatta, hogy a kórházon kívül, amely az orvosok határok nélkülnek a mobil laboratóriuma, tehát az ott dolgozókon kívül találkoztunk a túlélőkkel is. Tehát láttuk a és láttuk a, a hősöket is, az orvosokat és a segítőiket, és láttuk, hogy hogy tudtak magas szinten együttműködni. Amikor kórházról beszélünk, akkor ne arra gondoljanak, amit mindannyian ismerünk, hanem sátrakra gondoljanak, amelynek döngölt talapja van, és, és kezdetleges kórházi körülmények között dolgoznak az orvosok és a munkatársaik. Sosem felejtem el, hogy találkoztam egy fiatal svéd orvosnővel, és egy fiatal New Yorki orvossal, akikkel kapcsolatban orvosként láttam, hogy a labor színvonala nagyon magas volt. Ezek az orvosok a magánágazatban is dolgozhatnának sok pénzért, de ők itt dolgoztak ebben a nehéz helyzetben. Őket olyanok segítettek, segítették, akiknek a lehetőségei nem voltak nagyok. Elemzéseket végeztek egy új túlélővel kapcsolatban, de nem, nem tudják elképzelni, hogy mi történt ott, és tulajdonképpen a falra mindenkinek a, az új lenyomatát levették. Ez az upszalai fiatal orvos példáját látnunk kell, mert ezen keresztül tudjuk a megfelelő üzenetet küldeni. Ilyen módon az európai közvélemény számára világossá tesszük, hogy milyen is a helyzet, és ezzel a hisztériát és a félelmet kordában tartjuk. Tulajdonképpen a látogatásom célja, Andriki Ukraitis biztos úrral együtt, ez volt. Donkai kórházban, Gineában egy másik élményünk volt. Az egyik túlélővel találkoztunk, és mivel megbélyegezték, tehát vissza sem tud menni a falujába, önkéntesként dolgozik az ott felállított kórházban, az orvosok határok nélkül felépített kórházban, és E, egy másik önkéntessel, aki Konakriból származik, de nem mehet haza, e, csak annyit akartak mindketten, hogy valaki megölelje őket. Amit ön említett, abban teljesen igaza volt. Az Európai Uniónak muszáj megoldást találni eh, arra, hogy a segélyek elérjék azoknak, azokat, akiknek szüksége van rá. Különben nem igazán az európai értékeket és elveket képviseljük. Görenc kollégámnak, barátomnak el kellett mennie, de nagyon helyes gondolatokat fogalmazott meg, és kérdéseket tett fel. Tehát például, hogy a szükségleteket nyilvántartásba veszik-e. Mindegyik országgal külön-külön fogok foglalkozni. három napon át reggel öttől éjfélig dolgoztam. És nem csak nemzeti koordinátorokkal vagy különböző méltóságokkal találkoztunk, hanem a civil szervezetek képviselőivel is, akik segítettek a többieknek. Különböző véleményeket hallottunk, de igazából nem nincsenek nagy különbségek az értékeléseket illetően. Néha akár intenzív véleménykülönbségek is voltak, de minden partnerrel összeültünk, és intenzív megbeszéléseket folytattunk. Voltak, akik primer tényezőként ezt jelölték meg, mások meg mást, de mi beszéltünk a többi biztossal is, de a kiváló kollégákkal is, akik velünk voltak, a különböző kabinetekből és az ECO-ból. De ezt azért tettük, mert a valós szükségleteket meg akartuk érteni, azért, hogy megfelelő sorrendbe állítsuk őket, tehát mi élvez első prioritás, mi a másodikat, mi a harmadikat. Tehát ez volt az első felmérés. Tehát ez még nem a végső, amelyet nyilvántartásba kell venni, azért, hogy lássuk, hogy mire van szükség. Még szükség van más vizsgálatokra is, mielőtt összefoglalhatnánk az összeset. Holnap elkezdjük a tanácskozásokat a biztosokkal. Mimica biztos úrral is találkozunk, ez egy nagyon fontos találkozó, hiszen ő felel azért, hogy különböző szinteken azonnal elkezdjük a segítséget, Nos, akkor nézzük, hogy mi történt Libériában. Először is nem orvosokra van szükség ott, hanem különböző személyzetre, ápolókra, higiénikusokra. Libériában sokkal jobb a helyzet, mint a többi területen. Ezért csökken az esetek száma is. Az Egyesült Államok hadserege is felállított egy, és részt vesz, és felállítottak egy koordinációs központot, a kormány és az ellenzék úgy tűnik, hogy konszenzusra jutott. Ez a koordinációs központ e, nagyon modern eszközökkel dolgozik, komputerekkel, stb. Tehát ugyanolyan szinten, mint egy európai országban. Tulajdonképpen itt volt a legmagasabb szintű ellátottság. Épp ezért Libériában inkább ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, de akkor azért még továbbra is ébernek kell lennünk. Sierra Leone-ben a probléma az, hogy súlyos gazdasági problémákkal küzdködnek. Hogyha a Marshall tervhez hasonló segítséget nem nyújtunk mind a három területnek, akkor ha sikerülne is korlátok közé szorítani a járványt, a gazdasági helyzet nem lesz könnyű. Tulajdonképpen az infrastruktúra, az egész gazdasági rendszer tönkrement a polgárháborúk és más problémák miatt, tehát már korábban is rossz volt a helyzet. Nagyon sok probléma volt, és ez azóta csak rosszabb lett. Tehát Sierra Leone-ban az a probléma, hogy ugyan a jó szándék megvan, de az infrastruktúrát nem hozták létre. És ezt tudtuk be az esetek számának növekedésébe. Libériában találkoztunk epidemiológusokkal is, egy uppsalai svéd professzorral, aki a liberiai kormány tanácsadója volt, és azt mondta, hogy szükség van közösségi központok felállítására. Sokkal kisebb támogató csapatokra van szükség a falukban és a különböző kis és közösségekben, mert állami szinten kielégítő a helyzet, de minél hamarabb szükség van három dologra. Első, tehát, mint, mint mondtam, higiénikusokra és, és ápolónőkre, Ezen kívül kommunikálni kell az emberekkel, a, a, köz, a központokkal. Tehát be kell vonni magukat a közösségeket, hogy felvállalják azt a feladatot, hogy a falvakban bizonyos fajta higiéniai feladatokat el kell látni, tehát nem a hagyományos módon kell a, a higiéniáról biztos, gondoskodni. Például a hagyományos temetésekre gondolok. Tehát tájékoztatni kell az embereket, de nem ez az egyetlen probléma, hiszen sok-sok törzsi nyelvet beszélnek, és akárcsak a többi országokban, például Libériában be kell vonni a helyi lakosokat. A kormánynak kell dönteni erről. Sierra Leone-ban megint csak közösségi szinten jelentkezik a probléma a közösségeket meg kell győzni arról, hogy alapvető higiéniai előírásokat kövessenek. Ez ugyanakkor állami szinten is probléma. Hiszen nem hozták létre a működési központnak az infrastruktúráját. A britek a képzőközpontban jó munkát végeztek. Új embereket, higiéniai szakembereket képeznek napi szinten de még több szakemberre van szükség. Ami az egészségügyi személyzetet illeti, olyan szakembereket kell küldeni, akik alkalmasak a helyzet felügyeletére, illetve orvosként, szakorvosként képesek irányítani a folyamatokat Libériában és Sierra Leone-ban is. Ezen a ponton szeretném hangsúlyozni, hogy mekkora a jelentősége annak, hogy gondoskodjunk a híres úgynevezett vörös pontok a három ország közös határ szakaszának a felügyelete, illetve a biztosítása. Erről kell elsősorban gondoskodnunk, hiszen a vírus főként ezen az úton terjed. Az első fertőzések így terjedtek át, Géneából Sierra Leone-ba. Őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy ott mesterséges határokról van szó. és a határok családokat vágnak ketté, elszakítva őket egymástól, és ott gyakorlatilag egy határfolyó van, átjárnak a családok egymáshoz egyik partról a másikra, és magukkal hurcolják a problémát, a vírust. Ezért is mondtam korábban, hogy regionális együttműködést igényel a helyzetkezelése. Meg kell, hogy győzzük a kormányokat a nemzetközi szakemberek, illetve a segítségnyújtásban résztvevők, az Európai Unió, az ENSZ szakemberei is meggyőzést igényelnek, hogy ott valóban helyszíni segítségnyújtásra van szükség. Össze kell fognunk, és a helyi kisebb közösségek vezetőit is be kell vonnunk a régióban. A kisebb törzseket, illetve kisebb etnikai közösségeket is be kell vonni. Gyakorlatilag a határövezetben nem beszélhetünk államhatalomról, sőt, általában a fővárosokban is igen alacsony szintű a kormányzás, az államnak a szerepe. Tehát a három ország határövezetére kell elsősorban összpontosítani, és ezt intenzíven meg is tesszük, és ott kell különleges képzőközpontokat kialakítanunk. Már ez is nyereség, hogy legalább a helyszínen sikerült összegyűjtenünk az adatokat, és készítettünk egy helyzetképet. Folyamatosan szükség van orvosi eszközökre, egészségügyi utánpótlásra, azt hiszem, hogy ez magától értetődő. És nagyon jó az, hogy Hollandiából már elindult a hajó, és úton van a régió felé. Kilenc tagállamból szállít orvosi eszközöket, felszereléseket, mobil laboratóriumokat, illetve azoknak a működését biztosító eszközöket. Most hadd szóljak röviden a helyzetéről, mert ez eltér a másik két országétól. Az a különlegessége, hogy Géneában nagyon sokáig ellenálltak annak a ténynek, nem akarták belátni, hogy az ebola egy járvány, és hogy fel kell vele venni a harcot. különböző erőszakcselekmények törtek ki az erdős részeken, sajnálatos tragédiák történtek, megtámadták a segélymunkásokat, úgyhogy ezért Géneában sokkal szakszerűbb megközelítést igényel a helyzet. Az eddigiekben az esetek száma nem nőtt olyan mértékben, mint Sierra leone ben de nagyon komoly fenntartásokkal fogadom az adatok, illetve a terepviszonyok közötti lehetséges eltérést. Az epidemiológusok is ezt mondják. A kormány is azt kéri, hogy reálisan mérjük fel a helyzetet. A miniszterekkel, illetve a nemzeti koordinátorral, koordinátorokkal egyeztettünk. Járványügyi szakemberekre van szükségünk, statisztikai adatokat kell gyűjtenünk, amelyek alapján a járványügyi helyzetet értékelni tudják, és a kezelőközpontokat, illetve a segítségnyújtó és képzőközpontokat ennek alapján kell felállítanunk. Különleges kommunikációs stratégiát kell kidolgoznunk. Még maga az elnök is, amikor megbeszélést tartottunk, felhívta erre a figyelmet. Azt mondta, hogy ez rendkívül fontos. Konakriban, a fővárosban is vannak olyan területek, ahol olyan szinten ellenáll a lakosság, hogy egyszerűen nem hajlandók belátni, hogy az ebola egy olyan járványvírus, amely ellen járványügyi eszközökkel fel, kell felvenni a harcot, mert ördögi rontásnak látják. Tehát sokkal rosszabb ott a helyzet, mint Libériában vagy Sierra Leone-ban. És egy helyen tulajdonképpen az egyik ENSZ ügynökség munkatársa elmondta nekünk, hogy igyekeznek kommunikálni az ellenálló lakossága, de nem tudnak velük beszélni, mert úgy látják, hogy ez egy nyugati összeesküvés. Azt gondolják, hogy mindezt a nyugat találta ki, azért jönnek az ebola vírus történettel, amely egy nem létező vírus, hogy átvegyék az uralmat Géneában ezt a helyzet értékelést támasztja alá a civil szervezetek véleménye. A franciául beszélők azt mondják, illetve Franciaországból epidemiológusokra van szükség, akik franciául meg tudják magukat értetni a lakossággal, és ezért is nagyon fontos volt, hogy a francia fejlesztési miniszter ott volt. Fontos, hogy szerepet vállaljon Franciaország, ez az ország történelme miatt is nagyon jelentős, illetve a nyelvi közelségét segíthet. És egyértelműen ők képesek és hajlandók is segíteni, és a francia kormány növelte a jelenlétét a látogatás nyomán. azután egy 50 ágyas központot nyitottak meg a miniszterek a segítségünkkel, illetve ez a finanszírozás és kiterjedő segítség volt az Európai Bizottság részéről. Ez pozitív üzenetet jelentett a helyben élők számára, és segít talán a kommunikációban, is, illetve jobban meg tudjuk őket győzni, a közösségek vezetőjéhez könnyebben eh, eljutnak az érveink. Το πώς σκεφτόμαστε να ενεργήσουμε στα πλαίσια της... Szeretném elmondani, hogy a bizottság milyen lépéseket tervez, illetve hogy mit szeretnénk egyeztetni a tagállamokkal. Először is egészségügyi személyzetet tekintve meg kell győznünk az embereket, hogy több orvosra és több ápoló nőre, ápolóra lesz szükség. Az egészségügyi minisztereknek már is küldtünk egy levelet, André Kajtis kollégával együtt, és egy külön találkozót szeretnénk tartani minden tagállam egészségügyi minisztereinek a részvételével, akik, akiket szeretnénk meggyőzni, hogy minden tagállamban egy figyelemfelhívó kampányt indítsanak. Azzal a célra, hogy a szükséges egészségügyi szakembereket be tudjuk vonni, mert szükség van rájuk. A libériai, illetve Sierra Leonei nemzeti koordinátorokkal már felvettük a kapcsolatot, hogy tőlük megtudjuk, hogy hány orvosra, hány ápolóra van szükség. Reméljük, hogy a válaszok alapján a találkozóinkon vállaltak teljesülhetnek majd. Azután Amerikától, illetve a britektől kértünk Libériában és Sierra Leone-ban segítséget, hogy a, az illetékes szolgálatok segítséget, támogatást nyújtsanak. Remélem, hogy ez meg is valósul, illetve képesek lesznek támogatást biztosítani aztán vegyészekre, laboránsokra, ápolókra lesz szükség. És minden európai országban központokat kell felállítani, hogy valóban tudjunk segíteni. Tehát nem egyszerűen csak általános orvosokra lesz szükség, hanem szakorvosokra, kifejezetten járványügyi szakemberekre, akik külön képzést kapnak majd egy egyhetes képzésen a vírus konkrétumairól értesülhetnek. Ez nagyon fontos, hogy az egészségügyi szakemberek rendelkezésünkre álljanak, és ezt fogjuk majd egyeztetni a miniszterekkel. Andrew Kaitis biztos kollégámmal erről fogunk majd tárgyalni. Nem csak az ECO-val, hanem a Szánkó főigazgatósággal együttműködve is szeretnénk megoldást találni erre a helyzetre. Másodszorban forrásokra, pénzre lesz szükségünk. A kolléga említette korábban, hogy meg kell találni a módját annak, hogy a pénzügyi segítségnyújtás összegét megemeljük. Már is született Nagy-Britanniában az ebola elleni adománygyűjtés céljából egy dal. Én is felvettem a magam oldalán a kapcsolatot a nagy európai országokkal, mindenhol koncertet szeretnénk szervezni, hogy a társadalmi szolidaritás megnyilvánulhasson, illetve hogy adományokat eh, tudjunk gyűjteni. Nagyszabású ebola elleni rendezvényekre lesz szükség Európa szerte. És az adománygyűjtésen fellépő művészek sokat segíthetnek, mert a társadalommal ők képezik a hidat, ők tudnak kommunikálni a rajongó táborukkal. Emellett szeretnénk az érintett szakemberekkel együtt lehetővé tenni, hogy nagy szabású népes koncertek kerülhessenek sorra Európa sok nagyvárosában. Azután a harmadik lépésként azt tervezzük, hogy kidolgozzuk a hisztéria kezelését, mert az ebola is olyan, mint az éc. Az écet is kísérte némi hisztéria, és aztán bebizonyosodott, hogy ez alaptalan és szükségtelen csak korlátozott mértékben terjed a vírus, tehát nem adható át akárhogyan. Ezért is nagyon fontos, hogy a három, illetve négy ország Malival együtt területén döntő lépéseket tudjunk végrehajtani. Megértés fogadta egyébként a javaslatainkat akkor, amikor elmondtuk, hogy az országokból való kilépést kell ellenőrizni, és sokkal fontosabb, mint a belépés ellenőrzése. Tehát a kilépés, illetve a kilépők ellenőrzése a lényeg, megtekintve a helyszíni állapotokat. Én meggyőződésem, hogy a vírus ellen ott tudunk hathatósan fellépni. Tehát nem itt, hanem ott a helyszínen. Azzal zárnám, három mondani valóm van. Mielőtt eljöttem volna ide az önök ülésére, a külügyminiszterek csúcs találkozóján vettem részt, és ez jó hangulatban zajlott, és a miniszterek, a külügyminiszterek értésére adtam, hogy nem szabad a szavak szintjén maradnunk, 1,2 milliárdnyi eurót ígértünk idáig, és ez remélhetőleg nőni fog. Ezt az összeget valóban rendelkezésre is kell bocsátani az ebola elleni harc céljaira. Senki nem léphet vissza a vállalásaiból. Minden tagállam, minden szervezet fontos, hogy állja a szavát, és én erre hívtam fel a figyelmet. Vonjuk be az egész társadalmat. Gyűjtsünk adományokat. És azt gondolom, hogy ezt egyértelműen az értésükre adtam. Úgy láttam, hogy a külügyminiszterek erre nyitottak voltak, és döntési hajlandóságot láttam. Valóban Európa élére állhat a segítségnyújtásnak. A vírus felszámolása a európai vezetéssel történhet a többi nemzetközi partner mellett. Én úgy tekintem, hogy valóban alábecsültük eddig a helyzet súlyosságát, különösen augusztusig vétkes mértékben. Az Európai Unió, illetve Krisztelina biztos kollégám kezdettől fogva kongatta a vészharangot, csak hogy több, többféle okból nemzetközi szinten alábecsülték a veszélyt. És most újból neki kell látnunk a segítségnyújtásnak. Az önök támogatása nagyon fontos, az önök szakbizottsági segítségét szeretném tehát kérni. Alapvetően az önök hangja tart bennünket éber állapotban, és ö, tudatosítja bennünk a veszélyt. Teljesen jogosan mondták, hogy minden esetleges kezdeményezésben, amely megvalósul, önök élenjáró szerepet szeretnének vállalni. És én nem csak az első, hanem a második csúcs találkozón is számítok önökre, az önök szakbizottsági tagjainak a jelenlétére, hogy megmutassák, hogy az európai polgároknak jelen kell lenniük. Be kell őket vonnunk ebbe a nagyszabású erőfeszítésbe, munkába és hogy lényegében ők képviselik az európai lakosokat a járvány elleni küzdelemben. Nem zárom ki annak a lehetőségét sem, hogy a szakbizottság delegációjából egy külön csoport jöhet létre, amely látogatást tehet a helyszínen akár azt gondolom, hogy támogatásra, segítségre, erkölcsi támogatásra van szükségük az ott dolgozó embereknek. Tehát meg kell szerveznünk a látogatásukat, meg kell oldanunk, hogy valahogy önök is eljussanak a helyszínre. Azzal szeretném zárni, hogy nagyon szépen köszönöm az önök segítségét. Tájékoztatni fogom önöket arról, hogy mire van szükség. Feljegyzéseket küldök majd a szakbizottsági elnökasszonynak, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjunk, nem várhatunk tovább, nem késlekedhetünk, azonnal cselekednünk kell. Már ma, holnap azonnal lépnünk kell. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Biztos úr, nagyon intenzív volt ön számára az elmúlt négy nap, nagyon sokat dolgozott, és köszönjük az első kézből számú információkat. Várjuk a további együttműködést önökkel. Szeretném elmondani azt, hogy nagyon sok civil szervezet itt van most körünkben. Tudom, hogy a helyszínen is dolgoznak, hogyha meg akarják osztani a tapasztalataikat, vagy más szeretnének elmondani, akkor meghallgatjuk önöket. Tehát kérem, tájékoztassanak bennünket, mondják el a tapasztalataikat, mindenképpen ébernek kell lennünk a szomszédos országokban is, használni kell a helyi embereket, a vallási vezetőket ott, a közösségekre kell támaszkodni, és sikerülni ezt a problémát megoldani. Végezetül szeretném a tolmácsoknak is megköszönni azt, hogy plusz időt adnak. Bizonyára tudják, hogy ez egy nagyon fontos, érzelemteljes téma ez. Úgy gondolom, hogy a saját közösségeinkben is többet kell tennünk, a tanácsban is többet kell tenni. Szeretnénk, hogyha az EU vezető szerepet játszana, és meglennének az eszközök, és konkrét segítséget tudnánk nyújtani a helyszínen. Köszönöm biztos hogy eljött, és továbbra is figyelemmel kísérjük az eseményeket.